utolsó, legvégső napi rendet március 9-én a 149-es cikk alapján az elnökök értekezlete elfogadta, a, jegyzőkönyv, a napi rendet kiosztottuk. Tárgyaltunk, egyeztettünk a frakciókkal, és több napirend módosítási indítványt kaptunk. Az egyik a Szudán és Assad Abdurraim és Abdumán Abdumávla esetének a megtárgyalása helyébe javasolják Zimbabwe Pastor Evan Mavergre esetének megtárgyalását. Van-e ellenvetés? Ha nincs, akkor ezt elfogadtuk. Ezen kívül hétfőre vonatkozóan az ENF frakció azt kérte, hogy a bizottság főképviselője, külügyi képviselője és a biztonsági ügyek felelőse a Wikileaks és CIA hacker eszközökkel kapcsolatos témáját első napirendként tárgyaljuk meg a ma délutáni ülésen, és emiatt éjfélig tartson a mostani ülés. A Elnök úr, hölgyeim és uraim! A Wikileaks első dokumentumokat tett közzé, és továbbiakat is kilátásba helyezett a CIA tevékenységével kapcsolatban, mi szerint smartfonokba, sőt, még televízió készülékekbe és további készülékekbe is behekkelhet, és akár még autókba is vírusokkal, trójai faluvakkal, akár átvehették távirányítással az autó vezetését is, a technológia pedig eltünteti a saját nyomait, még azt sem lehet biztosítani, hogy a CIA ügynökei saját célra ne használják fel még a CIA tudása nélkül, tudomása nélkül adott esetben. Mivel a nyomok eltüntethetők és hamis új lenyomatok is hátrahagyhatnak akár orosz új lenyomatokat is. Ez azt jelenti, hogy 2012-ben a választások, francia választásokra gyakorolt támadások is más fényben láthatók. A CIA-nak megvannak a saját hackerjei, a frankfurti konzulátusról operálnak Európában közel-keleten és Afrikában, és a Német Szövetségi Köztársaság kormánya mindeddig nem kívánt a nyilvánosság előtt reagálni erre, de hát a nyilvánosság előtt kell ezt megvitatni, és ez egy olyan vita véleményem szerint, amelyet nem csak Németországban kell lefolytatnunk, hanem valamennyi európai országot érinti ez, ezért ezt a vitát itt a parlamentben a mai napon kéne lefolytatnunk. Köszönöm szépen. Van-e olyan képviselő, aki szeretne fölépni a javaslat ellen, felszólalni a javaslat ellen? Senki. Akkor most szavazásra bocsátom az igényt. Az ENF frakció részéről. A javaslat az, hogy a bizottság főképviselője és elnök helyettese számoljon be a Wikileaks uh, CIA hacker eszközök témáról. Ki támogatja az ELNE frakció javaslatát? Ki è contro? Ellene. Tartózkodik. A javaslatot elutasítottuk. A napi rend nem változik. Szót kért ügyrendi témában Wimberg és Szart képviselő. Wimberg képviselő. Tack, herr talman! jag vill att vi stryker omröstningen om vapendirektivet från dagordningen då det nya vapendirektivet ej föregåtts av en Az méhekkel kapcsolatos irányelvre vonatkozóan szerettem volna felszólalni, mert itt egy hibás elemzés történt. A szavazás törölni kell a napirendről erről a témáról, vissza kell küldeni a szakbizottsághoz hatástanulmány érdekében. Honorable Mastork. Beatrice. Még mielőtt megszólalnék, már hoz kiabálnak. A csütörtök délután az IFDD kérése szerepel, és szerintem a címet, és ne csak a hivatkozást jelenítsék meg, tehát fontos, hogy tudjuk, hogy csütörtök délután miről fogunk tárgyalni. Az ember csempészek és a civil szervezetek közötti együttműködés a földközi tengeren. Ők részt vesznek ilyen mentőakciókban. Ez fontos része az emberkereskedelemnek a földközi tengeren. Azért kérem, hogy a kérdés címét is tűzzék napirendre, hogy ez lenni szokott, és a jövőben is tegyék meg ezt. Stork képviselőnek a válasz, hogy a címről a frakcióvezetők döntenek, a frakciójának az elnöke részt vesz az ilyen üléseken, úgyhogy nagyon jól ismeri mindenki a témát. Wimber képviselő, bizonyos határidők érvényesek arra vonatkozóan, hogy módosítást lehessen kérni, és az ön kérése későn érkezett. Aztán szerda, a GUE-NGL frakció azt bizottság főképviselője elnök helyettese részéről kért egy nyilatkozatot a lakások és palesztinok tulajdonában lévő palesztinokhoz tartozó struktúrák folyamatos rombolása témájában és hogy erre a témára kerüljön sor az EU prioritások a ENSZ Emberi Jogi Tanács 2017-es ülésével kapcsolatos téma után kerüljön sor a témát állásfoglalással zárnánk le. Most megadom a szót a frakció képviselőnek, hogy mutassa be az igény indokait. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, amit itt Izrael lép a palesztin néppel szemben, az rettenetes, és egyre inkább folytatódik. Tegnap megint csak ilyen irányba léptek tovább Palesztinában, egy faluban, és az a helyzet, hogy fenyegetik az ottani falu közösséget, 140 lakossal, és nagyon sok a gyerek közöttük, és ezen a telepen még egy óvoda is van, ezt EU pénzekből finanszíroztuk, és az Európai Parlament palesztinai képviselete egyébként járt is ott delegációként. És mivel ott jártunk, tényleg az a helyzet, hogy az izraeli hatóságok most reagáltak csak az ENSZ adatai alapján egyébként, mert eddig is tudjuk, hogy nagyszámú épületet romboltak le a Gázaövezetben és máshol is. Ez egy tudatos politika Izrael részéről, hogy lerombolják a telepeket, és továbbra is illegális telepeket hoznak létre önmaguknak. Itt végre lépnünk kellene az EU-ban, hogy megszűnjön ez a fajta fellépés. Az Európai Parlamentnek ebben az értelemben világos üzenetet kell küldenie. Nem akarjuk ezt az eljárást, és nem akarjuk, hogy illegálisan kibővítsék a telepek területét, és a két államos megoldás hívei vagyunk. Ez az egyetlen megoldás. Köszönöm. Kuna. Van-e valaki, aki szeretne felszólalni a GUE Engel frakció javaslata ellenében? Tessék. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr! Ellenezzük ezt a javaslatot azért, mert a Kanalakmeri közösségben ami itt gyakorlatilag az itt épült épületek azok, amelyek illegálisak. Az izraeliek biztosítják az egész terület ellenőrzését, illetve a tevékenységek ellenőrzését is. A palesztinok nem kérték engedélyt építésre, és az izraeliek megemlítették azt a tényt, hogy az összes jogi út kimerítéséig nem lesz lebontás, nem lesznek az épületek lebontva, úgyhogy azt gondolom, hogy ez itt félreértése került sor, illetve zavarra került sor. A kollégák úgy értették, hogy azonnali lebontásra kerül sor, de ez nem így van. Az izraeliek világosan elmondták, hogy minden jogi utat ki fognak meríteni, amelyet egyébként a palesztinoknak is el kell fogadni. Köszönöm. Allora... Szavazásra bocsátom, név szerinti szavazással a GUE Engel frakció kérését arra vonatkozóan, hogy kedden vegyük fel napirendre a bizottság főképviselő alelnöke EU prioritások az ENSZ emberi jogi tanács 2017-es ülésével kapcsolatos témája után egy másik nyilatkozatot a palesztinokhoz tartozó házak és egyéb építmények folyamatos rombolása témájában. Megnyitom a szavazást. La votazione è... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a javaslatot. L'ordine del giorno. Ezért uh, a napirend nem változott. Nones uh, képviselőkért szólt. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden Törökországról szeretnék hozzászólni az Erdogan féle megnyilatkozásokhoz, aki egyre inkább az Európai Unióval szemben lép fel, Hollandiával szemben hallottuk, Hollandiát nácinak és fasisztának nevezi, ez egyszerűen nem működött. Európai parlamentként sem tűrhetjük ezt. Hangsúlyozni szeretném, hogy föltétlenül napirendre kell ezt ezen a héten. Tudom, hogy az április napi renden ez már szerepel, de ez rendkívül aktuális pillanatnyilag. Nyilvánvalóan az eljárások mögé bújhatunk, és mondhatjuk nem a megfelelő pillanatban szólalunk meg. Valóban nem határidőre tudtuk benyújtani ezt a kérelmet, de már egyszerűen nem bújhatunk ilyenkor a szabályok mögé, az eljárás mögé. Abszolút aktuális a kérdés, és ezért Igazi parlamentként kellene reagálnunk, és ezen a héten vitát folytatnunk Törökországról. A szabályokat tiszteletben kell tartani. Zyskovsky képviselő. Vážený pane předsedo, vím, že vaše řízení je velice demokratické. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy eh, teljes mértékben tiszteletben tartom azt, ahogy ön vezeti az ülést, és szót ad. Ami a 184-es cikket illeti a házszabályban, ezzel kapcsolatban viszont az a helyzet, hogyha valaki egy témában hozzá szeretne szólni, akkor egy perces <coughs> felszólalás keretében kell kérnie időt, ez tehát az a házszabály 184. pontja, ennek értelmében egy egyperces hozzászólásban lehet ilyen megjegyzést tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen a tanácsot. La relazione... Az első jelentés, amiről beszélünk, napirend első pontja, nem, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A napirendhez szeretnék hozzászólni röviden. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a Dántan úr által beterjesztett alternatív állásfoglalási indítvány a saját kezdeményezésű vélemény kapcsolatban, amely a minimális standardeket tartalmazza a nyúltenyésztéssel kapcsolatban. Itt egyszerűen túllépte az megengedett szószámot, eh, az eljárási szabályzás 170. cikk harmadik bekezdését ez sérti. Most megállapítom, hogy a határidő benyújtás lejárta után rövidítették a szöveget, hogyha itt egy technikai probléma merült fel a 170. cikk 4. bekezdésében az szerepel, az elnökség tagjai elfogadhatják a határidő utáni kompromisszumos javaslatokat, illetve technikai hiba miatt megkésett javaslatokat is. És ezért azt gondolom, hogy ehhez megfelelő hozzájárulásra van szükség a parlament részéről, hogy szavazzunk -e az ilyen indítványokról. Elnök úr, ebben az összefüggésben azt szeretném megkérdezni, hogy az alternatív állásfoglalási indítványt a néppárt részéről elfogadhatónak tartja, vagy pedig szavazást kezdeményez a parlament szabályai értelmében. Allora, la néppárti frakció javaslata hosszabb volt a megengedetnél. Ahogy tudja ön is, az alternatív javaslat rövidebb kell, hogy legyen az eredetinél. A szolgálataink, ahogy ez mindig történik, tájékoztatták a néppárti frakciót erről, így rövidítették a szöveget, mivel csak technikai problémáról volt szó, és ez a szöveg hosszúságához, és nem pedig a tartalmához kapcsolódott, ezért elfogadhatónak tartom, befogadhatónak tartom a dokumentumot. Még egyszer mondom, technikai kérdésről volt szó, és a szolgálatok a problémát már megoldották. Köszönöm. Ek képviselője a szó már is, ő az előadója a Higany című jelentésnek.